segítségével. Kezdjük is meg akkor gyorsan a vitáinkat. Első napi rendi pontunk a közös vita a bankunióról. Hökmárk jelentés a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célú keretrendszerről. És van egy második olvasatot történő ajánlás a Simon jelentés kapcsán betét biztosítási rendszerek témájában. Először Hökmárk úr kapja meg a szót négy percre jelentéstevőként. Madam President, uh, today we are to the... Elnök asszony, köszönöm a szót. Ma fogunk dönteni a bankunió és a bankrendszer helyreállítását célzó keretrendszerről. Tavaly december 14-én alakítottuk ki a politikai megállapodást azzal kapcsolatosan, ami most egy új megoldás, egy új jogszabályalkotási megoldás. Eddig nem voltak közös szabályok a bankok csődjére nézve európai szinten, sem pedig nemzeti szinten sok esetben. Az új jogszabály azt írja elő, hogy mi történik, hogyha egy bank szanálásra kerül, hogy ez szabályozottan történjen, és ne legyen túl nagy hatással az adófizetők helyzetére és a pénzügyi stabilitásra. A bail-in elvet alapítja meg ez a jogszabály, vagyis először a tulajdonosoknak kell viselni ők a bankcsőd terheit. A származási és a befogadó tagállamnak egyeztetnie kell arról, hogy melyik hatóság milyen felelősséget visel a témában. Azt is kimondja a jogszabály, hogy a bélén a legfontosabb megoldás a problémákra. Rendszer szintű válság esetén azonban állami beavatkozásra van szükség. A jövőben senki nem feltételezheti, hogy az adófizetőknek kell kisegíteniük a bankokat, de azt sem lehet kizárni, hogy állami beavatkozásra van szükség a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Örülök neki, hogy ebben a megfelelő egyensúlyt sikerült kialakítani. Az vonatkozó irányelv kialakítja a bankunió kereteit is, és az egységes bankszonálási mechanizmust. Ez egységes szabályokat alapít meg a 28 tagállam mindegyike számára, tehát hogy az egész Európai Unióban azonos szabályok érvényesüljenek. Elnök asszony, én ezt nagyon fontosnak tartom, mert ez azt jelenti, hogy amikor az eurozónában a bankunióról tárgyalunk, akkor nem kockáztatjuk azt, hogy szétforgácsolód, adott legyen az unió piaca, már ami a bankokat illeti, tehát egy alapról, egy platformról indulhatunk, ennek sarokköve a vonatkozó irányelv. A jövő fejleményeiben is gondolkodnunk kell, mert az európai gazdaság és az európai pénzügyi piacok ereje pontosan abban áll, hogy egységesen tudjanak fellépni és mozgosítani az erőforrásokat a különböző piacokon, és ezeket eh, egyetlen pénzügyi piacá kovácsolják össze. Elnök asszony, szélesebb összefüggésben is meg kell vizsgálni ezt a kérdést. Ma a későbbiekben nem csak erről fogunk eh, szavazni, hanem a pénzügyi piacok egyéb szabályozásairól is. Erre korábban nem volt példa. És úgy gondolom, hogy érdemes a következő néhány évet kihasználni egyfajta áttekintésre meddig jutottunk el, milyen sikereink vannak, és milyen sikerekkel kecsegtet ezeknek a jogszabályoknak a végrehajtása. Nagyon fontos megvizsgálni azt is, hogy az európai piaci, európai pénzügyi piacok hogyan működnek, a jogszabályok alapján. Ezek nagyon ambiciózus jogszabályok, és azt gondolom, hogy nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy most megalapítunk egy, meg lefektetjük egy stabil bankszektor alapjait, dinamikus döntésre ad ez lehetőséget, hiszen most hangsúlyozzuk azt, hogy szükség van arra, hogy a bank vezetése minden lehetőséget megvizsgáljon. Amikor a bankok és a banktulajdonosok nem bízhatnak abban, hogy valaki más majd megmenti a bőrüket, ezért nagyobb felelősséggel járnak majd el. Ebben az értelemben úgy érzem, hogy a piacgazdaság alapjait most megerősítettük, alapelveit a bankszektorban. Magasabb tőkelszinteket írtunk elő, illetve harmonizáljuk a betétbiztosítási rendszerekre vonatkozó szabályokat, és több területen is egységesítjük a szabályozást. Amikor rátekintjük ezeket a szabályokat, akkor azt láthatjuk, hogy sok mindent sikerült elérni, és most meg kell nézni, hogy a gyakorlatban ez hogyan bizonyít. Meg kell vizsgálnunk néhány más vonatkozást is. Szükség van egy dinamikus pénzügyi piacra. Ennek az a próbája, hogyha az európai gazdaság elkezd növekedni. Büszke vagyok a munkánk eredményére, és szeretnék ezért köszönetet mondani és hálámat kifejezni kollégáimnak. Nagyon professzionálisan tudtunk együttműködni. Elisa, Wolf, Filip, Viki és a munkatársaitoknak is szeretnék köszönetet mondani az Ekon titkárságának a felmérhetetlen értékű hozzájárulásukért, és bármilyen biztos úr önnek is szeretnék köszönetet mondani munkájáért. Most előkészítettük a terepet az egy dinamikusabb, stabilabb bankszektor kialakulására. Remélem, hogy ez majd a növekedést is elindítja és a foglalkoztatás bővülését. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Hökmárk úr, másik előadónak. Négy perces Simon úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Azok, akik itt ülnek elől és dolgoztak velem ezen a dosszén, kedves bajtársaim. Sok idő telt el azóta, amióta megkezdtük a bankunióval kapcsolatos munkát, és még időben a ciklus vég előtt, még időben az adófizetők számára létrejött ez a bankunió. Most első alkalommal sikerült az, hogy az adófizetőket kivegyük a tűzvonalból, és inkább a háttérbe helyezzük őket. Most már nem állnak a tűzvonalban akkor, amikor ismételten banki válságot élnénk meg a jövőben. Sikerült ez köszönhetően a tanácssal, a bizottsággal történő együttműködésnek, és a különböző banki felügyelet, a szanálási rendszer létrehozása mellett sikerült mindezt elérnünk. A befektetési biztosítási rendszer, amely biztonságos, sikerült ezt létrehoznunk bizonyos buktatókkal, de a buktatókat sikerült leküzdenünk. És ma azt mondhatjuk, hogy jó volt az, hogy időt szakítottunk erre, jó volt az, hogy az első olvasatban mentünk, és ma pedig megtartjuk a második olvasatot, és ezzel le is zárjuk ezt a jogalkotási folyamatot. Sokat értünk el. Elértünk olyan dolgokat, amelyek két és fél-három évvel ezelőtt a tanács szempontjából elképzetetlenek lettek volna. Nézzük meg, hogy milyen magas most már a betétbiztatási alap mértéke. A tanács ajánlatát a szanálási alap, biztosítási alap szempontjából növelni tudtuk. Kettős biztonságot értünk el az adófizetők számára, illetve a jövőbeli banki válságok szempontjából a bankok számára is elettük ezt a biztonságot. Sokat értünk el a kifizetések kapcsán is. Azt mondták két évvel ezelőtt, hogy lehetetlen lenne az, lehetetlen az, hogy az átlag polgár hozzáférjen pénzügyi eszközeihez rövid idő alatt. De elértük ezt. Egy héten belül az átlag számlatulajdonos számára ismételten elérhető majd a pénze. A betétbiztosítási rendszer sokkal gyorsabban kell, hogy működjön, mint a múltban. Biztosítottuk azt, hogy a berlini elv alapján a kockázatért kezeskedni kell, és ennek kell lenni a szabálynak. Igazából mindent a helyére tettünk. Tudom, hogy még ezt a gyakorlatban is igazolni kell. Tudom, hogy vannak még olyan csavarok, amelyeket majd még meg kell húzni a jövőben. De abban is biztos vagyok, hogy a bizottsággal, a tanácssal együtt a parlament a következő ciklusban majd ezeket a csavarokat megfelelően meghúzza. Szeretnék most még egyszer azért, amit elértünk, köszönetet mondani az jelentéstevőimnek, a bizottságnak, Bárnyi biztos úrnak, is szeretnék köszönetet mondani, de különösképpen a litván elnökséget illeti még a köszönet, akik eléggé bátrak voltak ahhoz, hogy ezt a látszólag kilátástalan dokumentumot ismételten magukra vegyék, és a mai nap azt mutatja, hogy igazunk volt, ugyanis így a bankuniót most már véghez vihetjük, és ez nagyon fontos az adófizetők számára, az állampolgárok számára itt Európában. Grazie. Köszönöm szépen most a tanács nevében Venizelos miniszter úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Úgy érzem, hogy nagy megtiszteltetésnek kell éreznem, hogy a tanács nevében képviselhetem a tagállamokat ezen a fontos vitán, mert óriási előrelépést teszünk az európai integrációban, a bank unióval. Ez egyértelmű üzenetet küld ugyanis mindenkinek, aki megkérdezi az Európai Unió arra vonatkozó képességét, hogy a gazdasági válságból kilábaljon, és a szükséges intézkedéseket meghozza annak érdekében, hogy az európai pénzügyi és bankrendszer megfelelően működjön. A bankunió elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy megtörjük ezt a kapcsot a bankok és az államadóság között, amely rányomta a bélyegét Európára a válság alatt az elmúlt nehéz évek során. A pénzügyi szolgáltatások piacának zöggenőmentes működését is elősegíti ez. Kevesebb, mint két év alatt sikerült úgy tűnik megvalósítanunk a bankunió vágyálmát, és ezáltal nem csak hogy kilábal az Európai Unió válságból, hanem megerősödve megszilárdulva teszi ezt, közelebb kerülve egy igazi gazdasági és monetáris unióhoz, amely a szolidaritás elvére épül, és megfelelő szabályozási keretet biztosít. E köré építve felépült egy olyan e, pénzpiac Európában, amelynek mindenki csak az előnyét láthatja majd. 2003-ban indult igazából ez az építkezés, amikor a tőkekövetelmény irányelv első változatát elfogadtuk, amely arra szolgált, hogy a bankok megfelelő tartalékkal, likviditással rendelkezzenek, amikor nehéz helyzet alakul ki a pénzpiacokon. A Bázel 3-as szabálya alapján olyan tagállami vállalásokat is tettek az európai országok, amelyek segítik például a betét garancia alapok létrehozását. Ez megint csak azt jelenti, hogy nehéz helyzetben az emberek tudják, hogy bizonyos mértékig ugyan, de garantálva van a bank betétjük. Azaz, nem fordulhat az elő, hogy egy bank tönkre megy, fizetésképtelné válik, és az emberek pénze mint egy köddé válik. Ez főleg a átlagember, illetve a kis és középvállalkozások pénzintézetekbe vetett bizalmát erősíti. A tanács nevében annyit mondhatok, hogy a betét garancia terén hozott újítások nagyon fontosak számunkra, és reméljük, hogy a jelenlegi irányelvből tovább léphetünk egy átfogó európai betét garancia rendszerre, amely nem tagállami szinten rendezi a kérdést, hanem összeurópai megoldást kínál. Ez szükséges ahhoz, hogy a bankunió, amelynek most az alapjait leftettük, ha úgy tetszik, a, a fala már áll, de még, és a tető is fölkerült erre, de hát a részleteket a, még még hiányoznak, ezeket kell pótolni, tehát tovább kell folytatni a bankunió kapcsán is ezt az európai építkezést. Fontos az, hogy ne az adófizetők zsebét húzza ez a betétgarancia alap felállításának a költségei, hanem alapvetően a bankokét, a bankok részvényeseit terheljék ezek a költségek. Ami a felügyeleti mechanizmusra vonatkozó rendeletet illeti, amely az eurózónán belül és kívül egyaránt garantálja a bank felügyeletet, ez kiterjed majd a rendszer, bankrendszer szempontjából fontos bankokra és a nemzeti pénzpiaci felügyeleti szervekkel folytatott együttműködést is szabályozza, hiszen nélkülük ez nem működhet európai szinten. A tanács nevében üdvözlöm azt a tényt is, hogy erről a rendeletről sikerült megállapodni a parlamenti ciklus vége előtt, ugyanis ez azt jelenti, hogy bekerülhet az Európai Unió jogszabálykönyvébe ez az új jogszabály. Nem volt könnyű az az út, amely idáig elvezetett, és hát, mint minden kompromisszum, ezzel sem elégedett mindenki. Nagyok voltak a várakozások, és azt hiszem, hogy jó rész sikerült felnőni ezekhez a várakozásokhoz. Ezért egy olyan kompromisszum született, amely ha nem is mindenki százszerzalékosan elégedett, de alapvetően mindenki számára elfogadható. De hát így van ez, kérem, hogyha ambiciózus célokat tűzünk ki magunk elé és ambiciózus célokat tűztünk ki magunk elé, és ezáltal sikerült az adófizetők és a bankbetétesek érdekeit alapvetően köbbebástyázni, a, le, a jövőben esetleg előforduló válságok esetére e, megfelelő szabályokat megállapítani. Még egyszer köszönöm a Gazdaság és Monetáris Bizottság tagjainak, elnökének és általában a parlamenti képviselőknek a kemény munkát. Michel Barnier biztosról nem elfeledkezve, aki különösen fontos szerepet játszott ebben. És nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy kollégám, aki elnökölte a, a tanácsban ezt a, ennek a témának tárgyalását, nélkülük elképzelhetetlen lett volna, hogy eljussunk idáig. Köszönöm tehát mindenkinek. Köszönjük, miniszter úr, most pedig bárnyi biztos úrnak adom meg a szót. Merci, madame la présidente. Bonjour à chacune és... Köszönöm szépen. Elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. Fontos pillanathoz érkeztünk egyrészt az önök parlamentjének az utolsó plenáris ülése másrészt egy olyan szöveg fekszik előttünk, amely óriási előrelépés kép. Az elnökséggel, a bizottsággal együtt az Európai Parlament lefektette a pénzpiaci stabilitás eh, alapjait. Még nem sikerült a nehézségekből teljesen eh, kilábalnunk abból a válságból, amely 2008-ban érte utol Európát, amely a növekedést kettétörte, elmélyítette a gazdasági, társadalmi, szociális, politikai nehézségeket, felmérhetetlen károkat okozva. 2010. februárja óta önökkel együtt, válvetve, karöltve óriási mennyiségű munkát, energiát, időt fektettünk ebben a munkába. Barózó úr támogatásával 40, közel 40 jogalkotási javaslatot tettünk rá az Európai Bizottság részéről az asztalra annak érdekében, hogy a stabilitás kereteit lefektessük. Ez az architektúra, amelynek az egyik központi eleme ott már Karasz nevéhez fűződő jelentéssel jött létre. Nos, 300 bankról, 28 tagámról van szó, óriási munka ez. Ugyanakkor a Single Rulebook, az egységes szabálykönyv megjelent, illetve a bank, a betétesek, betétgarancia rendszer is létrejött. Peter Zimon és Gunnar Höckmark kedves szavait köszönöm. Nekik is köszönetet tartozunk, akár csak Sharon Bowlesnak és az elnékelőadóknak az Econ szakbizottságban, akik figyelemmel követték ezt a témát. Ez az egységes piac egészét érinti. A megállapodással az egységes szabálykönyv elfogadásra került, közös eszközök, prevenciós eszközök valósulnak meg ezzel, hogy hogyan lehet kezelni és finanszírozni a bankok szanálását, anélkül, hogy további költségekkel terhelnénk az adófizetők pénztárcáját. Még nehezebbítette az önök feladatát az, hogy a gazdasági helyzet nem javult 2010 óta, a pénzügyi válság, államadóság válságá eh, is átalakult, amely az eurózónában igen komoly nehézségeket okozott, ezért eh, magasabb sebességi fokozatba kell kapcsolnunk, gyorsabban kellett dolgoznunk annak érdekében, hogy ezt az egységes bankfelügyeleti mechanizmust eh, megvalósítsuk, hogy hitelesen kezeljük a banki válságokat. A bankunió pontosan ez te, ö, fogja megoldani. 2012. szeptemberétől két szakaszban sikerült idáig eljutnunk. Több elnökség a ciprusi, ír, litván és természetesen a görög elnökség segítség nélkül ez elképzelhetetlen lett volna. Venizelos miniszterelnök helyettes úr, illetve Janis Tumárász pénzügyminiszter és csapata kemény munkája nélkül nem jutottunk volna idáig. Tehát, ahogy említettem, magasabb fokozatba kapcsoltunk. A, ne felejtsük el, hogy 2010 ben a Ferreira jelentés, nem jogalkotási jelentés javasolta a banki válság kezelésének európai rendszerét, a állásfoglalások születek itt az Európai Parlamentben, és ezek csúcsosodnak ki most. Négy év telt el, és együtt sikerült ezt a még csak papíron létező elképzelést a gyakorlati valóságá átalakítanunk. Az egységes bank felügyeleti mechanizmus jóval szigorúbb az eurózónán belül is kívül egyaránt. Egységes piacon egységes szabályokra van szükség. Csak egy közös, egységes szabálykönyv lehet, de szinte föderalista módon kezelve az eurózóna problémáit. Marian Tyson és Sven Giegold árnyékelőadók segítették a munkákat ebben. Az Európai Központi Bank Daniel Nui, Datenschläger, alelnökök is segítették a munkánkat, a bank felügyeletében, hogy gyakorlatilag már most operatív módon működőképes az úgynevezett teszt, amelyeket az Európai Központi Bank végez el az európai bankokra vonatkozóan, ez a pénzpiacokba vetett bizalom helyreállítását szolgálja. A felügyelet és a szanálás kérdése nem volt könnyű. Talán a bankszanálás még nehezebb volt, mint a bankfelügyelet, figyelembe véve, hogy mennyire távol álltak eredetileg az álláspontok ezügyben pragmatizmusra volt szükség, és kompromisszumkészségre, nem is kevésre ahhoz, hogy itt állhassunk ma, itt lehessünk ma. Éppen ezért Eliza Ferreira-nak köszönettel tartozunk, és természetesen Sharon Bowles-nak, a szakbizottság eh, elnökének, eh, Karin Wortman Kolnak, eh, Sven Giegoldnak és Vicky Fordnak, akik árnyékelőadóként a tárgyalások során időt és energiát nem kímélve dolgoztak ezen a témán. Volt, hogy 17 órát ültünk gyakorlatilag a tárgyalóasztalnál. Most azonban megteremtettük azokat a feltételeket, amelyekkel az Európai Központi Bank az eurózónába vetett bizalom helyreállhat. Távirati stílusban a külső hallgatóság számára felvillantanék egy pár fontos elemet paradigmaváltás ez igazon, igazából, a, hiszen a betétgaranciával járó költségeket a bankok és azok részvényesei viselik, hiszen a bankok számára a bankok pénzéből jön ez létre. 5 vagy 6 év telt el a válság kitörése óta, és gondoljunk csak vissza, hogy hány esetben kellett közpénzből beavatkozni. Az államadóság válság így csak tovább mélyítette, nehezítette a helyzetet. Fontos, hogy a betétesek bizalmát, bankrendszerbe vetett bizalmát helyreállítsuk, tudják, hogy 100 euróig védve van a pénzük. Ez nem fog eltűnni, nem fog köddé válni. Így nyilván a, a magánemberek, illetve kis és középvállalkozások is szívesebben helyezik el majd a pénzüket a bankban. Fontos, hogy felkészüljünk a válságokra, és ha lehet megelőzzük ezeket. Ezt láttuk a környezeti katasztrófák esetében, természeti katasztrófák esetében is, hogy mennyivel olcsóbb a megelőzés, mint utólag a kárelhárítás. ez igaz a banki ágazatra is. Egy szervezett megelőzés és egy szervezett felkészülés, ha már elkerülhetetlennek látszik a válság, mennyivel olcsóbb hogyha ezt együtt közösen, szervezetten tesszük, mint hogyha improvizálunk az utolsó pillanatban, tűzoltó, tűzoltást végzünk csak. Tehát az improvizációnak vége, szervezetten kezeljük most már ezeket a kérdéseket. Az euró zóna tagjai, illetve a bankszanási mechanizmusban résztvevő tagállamok elfogadják, hogy minden bankra alkalmazzák ezeket a szavakat. Van a szanálási testület, az európai centralizált módon folytatott, megbízható bankszanási mechanizmus nyilván roppant összetett és bonyolult, ennek a szanálási testületnek a döntéseibe, hogy a bizottság tanács némi beleszólással bír, de nagyon gyorsan tud reagálni igény esetén. Ez a szanálási mechanizmus Nagyon fontos, és ezt nem kell önöknek elmondani, hogy a belső piac tekintetében következetesek, koherensek legyünk. Nos, a bankszonálási irányelv pontosan ezt eh, valósítja meg, hiszen egy egységes szabálykönyvet tesz alkalmazandóvá mind a 28 tagállamban mostantól kezdve. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, eh, hogy eh, türelmel végighallgattak. Még valóban elkötelezetten végeztük és meggyőződéssel ezt a munkánkat, és nagyon örülünk annak, hogy sikerült idáig eljutnunk. Köszönetet tartozom a kollégáimnak és a főigazgatóságnak, akik önökkel szorosan együtt dolgoztak. A kompromisszumot elfogadták, nem volt ez könnyű, mindenkinek engednie kellett. Egy kormányközi megállapodás is megszületett. Sokunk számára kicsit fájdalmas volt, többet szerettünk volna. Ugyanakkor a finanszírozás közösségi szintre emelése, eh, a különböző stabilizációs eszközök, a, a betétesek kártalanítása csak önöknek köszönhetően valósulhatott meg, hiszen önök eh, őrizték az eredeti javaslat ambíciózus voltát. Két pilléres eh, rendszer valósul meg. Talán a legambiciózusabb eh, fejleménye ez az euró bevezetése óta az Európai Unió történetében. A level playing fieldről sokat beszélünk, tehát hogy az egységes szabályok, egyenlő szabályokról, egyenlő piaci feltételekről, ez valósul meg majd ezzel az új szabályozással. Büszkék lehetünk arra, hogy a pénzügyi stabilitás érdekében ilyen kiváló munkát végeztünk, hiszen újra stabilizáltuk a pénzügyi piacot, amely robosztusabb, hat, biztosabb alapokon áll, és ahogy Zimon úr mondta, erkölcsi, morális kérdéseket is tisztáztunk, ki miért felelős, most már így egy stabil pénzpiacokkal újraindulhat a növekedés és a munkahelyteremtés Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, biztos úr. Hallgassuk meg most a frakciók eh, nevében felszólalókat, az EPP nevében bác úr. Köszönöm szépen. Véleményem szerint a Bankunió az a projekt, amely a legfontosabb ebben a ciklusban, és eh, örülök annak, hogy a biztos úr is ugyanebbe az irányba érvelt. Az EPP elnyék jelentéstevőjeként természetesen a betét biztosítási rendszer és a bankunió harmadik pillére nagyon is közel áll a szívemhez. Ezzel elértük azt, hogy ezt a nagyon fontos témát, vagyis a betét biztosítás témáját le tudjuk zárni. Meg vagyok arról győződve, hogy kitűnő eredményt írtunk, értünk el. Hadd tekintsek egy kicsit vissza. 2012. februárjában a plenárison elfogadtuk az álláspontunkat első olvasatban. Ezek után azonban a tanács sokáig blokkolta a tárgyalásokat, majd csak ősszel tudtuk felvenni a litván elnökséggel a tárgyalásokat, és a trialógus során 2003. december 17-én elértük a megállapodást. Európa szerte standardok jönnek létre a betét biztosítás szempontjából, ez nagyon fontos az állampolgárok számára. Ez azt jelenti, hogy minden betétes 100 ezer euróig visszakapja a pénzét mindenfajta gond nélkül. Tehát így a kis és közép betétesek jogait megvédtük. A bankszanálás kapcsán az Európai Unió mindenképpen tanúsította cselekvési képességét. Így már nem lehet az, hogy másokat is magában ráncson egy bank, a bank szanálással, a biztosítással elérhetjük azt, hogy egy megfelelő pénzügyi rendszert hozzunk létre. Az Európai Unió az első olyan gazdasági térség a világon, amely egy bankuniót, illetve egy szélesebb rendszert hoz létre a banki válság leküzdésére az a célunk, hogy ezt véghez vigyük a ciklus végéig, és ez sikerült, és köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. Az SZND frakció nevében Ferejra asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelenlegi plenáris ülés az utolsó plenáris ülése ennek a ciklusnak, és az Európai Parlament három alapvető építőkövet fog jóvá hagyni a pénzügyi válságok megelőzésének eszközeként. 2008-ban a bankok megmentése több mint 26%-át emésztette fel az unió GDP-jének ami azt jelenti, hogy a válságok, hogy az országok és a vállalkozások olyan válságba kerültek, amely még ma sem szűnt meg. 2010-ben, Bárné biztos említette már ezt, készült egy saját kezdeményezésű jelentés a parlament részéről. Akkor felhívtuk a bizottságot, hogy eltökélten alkosson jogszabályokat, illetve készítsen elő jogszabályokat a e tekintetben. A az európai gazdaság eh, vérkeringését pontosan a banki ágazat eh, biztosítja, ezért eh, nagyon fontos, hogy európai szintű szabályok jöttek létre ennek az ágazatnak a szabályozására és a válságban való fellépésre. A bail szabályok értelmében a hitelezők és a tulajdonosok fizetik meg először a bank csőd költségeit, és kockázati profit kell készíteni a bankokról. Azután a 100 ezer euró alatti betétekre vonatkozó biztosítás is nagyon nagy előrelépés. Az ambícióink még nagyobbak. A bankunió, az egységes felügyelet, amelynek az LKB a központja, és fontos tervünk, és a bankszanálásra erős rendszert kell létrehozni. Meggyőződésem, hogy jelentéstevőként hozzá fogok tudni járulni a tanácsi szöveg színvonalának javításához. Az LKB e állapíthatja meg, hogy már nem életképes egy bank. Ez azért fontos, mert ez a tagállamok politikai befolyásától mentes szervezet. két év végére 70%-ra emelkedik a szanálási alapnak a feltöltése, ami nagyon nagy előrelépés szintén. Köszönöm szépen Sharon Corin, Sylvie és Viki munkáját. Belőlük ők alkották a tárgyalói csapatot, és köszönöm szépen az ő kitartásukat, eltökéltségüket, illetve a frakcióvezetőknek a támogatását is szeretném megköszönni, különösen a szocialisták és demokraták vezetőjének mondok köszönetet, illetve a parlament elnökének, akikkel mindannyian szorosan együtt tudtunk működni a célerése érdekében. Az Európai Parlamentet egy szilárd, eltökélt tárgyaló partnerré sikerült átalakítanunk. Az elnökség részéről a miniszternek szeretnék köszönetet mondani, és az elnökségi csoport elnökének, illetve az Eurócsoport elnökének is. Az Európai Bizottság is nagy segítségünkre volt mindebben és a munkatársaink nélkül nem jöhetett volna mindez létre, őket meg kellett említenem, de most a végrehajtás következik, ezt is szorosan nyomon kell követni. A tanács kötelezettségvállalást tett ma arra nézve, hogy ratifikálni fogják 2016. január 1 -e előtt a kormányközi megállapodást, és a hitelkeretnek még rögtön a szanálási alaphatályba lépése után létre kell jönnie. Hűek leszünk ahhoz az alapelvhez, hogy ne az adófizetők finanszírozzák a bankokat. A bankunió harmadik pillére egységes betétgarancia rendszer, ezt még ki kell építeni. A parlament lefektette annak az alapjait, hogy megtörjük a függőséget a bankok és a tagállamok között, megpróbáljuk megvédeni az adófizetőket és a betéteseket. A parlamentnek, az új parlamentnek kell majd biztosítania a végrehajtás lépéseit. Köszönöm szépen. Grazie per il gruppo ALDE, onorevole Klinz. Klinz úr következik két percre. Köszönöm szépen a szót. A pénzügyi szektor azzal vádolt bennünket, hogy egy igazi szabályozási cunamit indítottunk. Minden projekt, amiben belefogtunk, szerintem helyes volt, és szükség is volt erre, ezekre a projektekre, azért, hogy a szektor biztonsága növekedjen. Bárnyi biztos úr rámutatott arra, hogy nem voltak rosszak, talán rosszak voltak kicsit a prioritások, a bankunióval kellett volna kezdenünk, ugyanis ennek volt az a célja, hogy a banki állami finanszírozás örögi körét megszakítsa. A bankunió három pillére szeretnék kitérni. A múltban beszéltünk már erről, remélhetőleg nem lesz most már szabályozási ö, arbitrás. Mindenképpen a legfontosabb az az, hogy a szektor biztonságos legyen és nagyobb legyen a betétesek védelme. Viszont a felügyelet és a pénzpolitika között egy érdekkonfliktusra lehet kerülhet majd sor. Az Asset Quality Review remélhetőleg majd egy jó eredménnyel fog zárulni, és nem fogja az LKB hitelességét károsítani. Ami a szanálási mechanizmust illeti, remélhetőleg sikerül majd a szektort konszolidálni, anélkül, hogy politikai befolyást gyakorolnánk. A bail-outról a bail-inre fogunk áttérni, hogy ez segíte abban, hogy a ne lehessen a veszteségeket mindenki jévét tenni, viszont magánostani a profitot. Az eredmény nem teljesen az, amit a parlament szeretett volna, de úgy vélem, hogy mégiscsak elfogadható ez. Nyolc év van a finanszírozásra, és nem tív, két év után már közösségisítés lesz két százalékig, de szeretném, hogyha a végrehajtás során örülni, figyelnénk arra, hogy a takarék bankok is a kockázat alapján fizessenek, és ne díjak alapján. Utolsó szóként örülnék annak, hogyha nem közösségesítenénk bizonyos témákat még. Grazie. Köszönjük szépen. Lambert úr a zöldek nevében két percre kapszott parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hányszor hallottuk már korábban azt, hogy soha többet nem kell majd az adófizetőknek a zsebükben nyúlniuk a bankok a megmentés érdekében. Az utolsó plenáris ülésünkön fogadjuk el azt a szöveget, amely talán valóságá váltja azt a vágyunkat, hogy védjük az adófizetőt a bank eh, kiágazattól. A ma elfogadandó szöveg jelentős előrelépés, igen, a részvényesek, a tulajdonosok eh, fognak először zsebükbe nyúlni, nem az adófizetők. Ugyanakkor meglepődve tapasztaltam a tárgyalások során, hogy a tagállamok és az Európai Központi Bank támogatásával az Európai Bizottság főként Rén úr liberális támogatásával azért harcoltak, hogy a megelőző újratőkésítési záradék bekerüljön, hogy még azért újratőkésítsenek egy bankot, mielőtt igazán bármiféle komoly baj kialakulna. Nos, valakinek az ilyen bankok segítségére kell sietni, aki nem megfelelően gazdálkodik? Nos, úgy érzem, hogy ez a fajta megoldás elfogadhatatlan. A második megjegyzésem, transnacionális bankokról beszélünk, ugyanakkor amikor véget érnek, csődbe mennek, akkor újra megint csak egy országhoz tartoznak? Nem ez így nem működik. A válságok kezelésében föderalizáció felé haladunk, mondta biztos úr. Ugyanakkor nem az Európai Bizottságnak, hanem állami konzorciumok felügyelik a bankot, amikor bank szanálásról van szó? A too big to fail, túl nagy a bank ahhoz, hogy hagyjuk tönkre menni, nos ennek az elvnek véget kell vetni ha túl nagy egy bank ahhoz, hogy hagyjuk tönkre menni. Ilyen bankok létezését egész egyszerűen nem szabad jóvá hagyni. Remélem, hogy a következő parlamenti ciklusban ez is tudunk valamit tenni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Az ECR frakció nevében Vicky Ford két percre kapszott parancsoljon. Köszönöm szépen. Három részből áll az új banki szabályozás. Az első része a múlt hibáiból próbálja levonni a következtetéseket. Korábban, hogyha egy bank csődbe ment, eh, akkor vagy egy eh, csőd eljárás, vagy egy eh, mentési mechanizmus között kellett választani. Most azonban egy rendszeres, rendezett szanálási módszert is alkalmazhatunk. Nem az utcemberének kell a zsebébe nyúlnia, sőt a kisbetéteseket meg is védjük. A pénzügyi világ így egy sokkal biztonságosabb világ lesz. Főként a G20-aknak és az angol jegybanknak köszönhető ez egy új globális kerettel lefekvetésével értékeztel. Köszönjük! A betétesek védelméről beszélnék, ez a második pillér. Fontos, hogy a bankok és azok tulajdonosai részvényesei állják a cekhet. Egyes tagállamok egy betétgarancia alapot hoztak létre az Egyesült Királyságban két milliárdos díjakat szedünk be a bankoktól egy célra. Szerintem nem kell egyen megoldásokat alkalmazni. Jó, hogy a szuverenitást és a szubszidiaritást tiszteletben tartott ez A harmadik eleme ennek a csomagnak a bankunió. Nos, korábban tagállami szinten hozott döntéseket, most már sokkal inkább európai szinten hozzák majd meg. Persze értem, s látom, hogy az eurózóna helyzetem miatt egyes tagállamok miért akarták ezt. Ugyanakkor az Egyesült Királyság és sok másik európai ország nem az eurózóna tagja, ezért örülök annak, hogy a kormány közi megállapodás egyértelművé teszi azt, hogy nem közös a felelősség teljesen, mint egy tűzfalat emelve a különböző tagállamok közé. Nehéz tárgyalások várnak ránk, hiszen nemzetközi megállapodásokat kell tiszteletben tartani, a nemzeti hagyományokat is tiszteletben kell tartani, és vannak föderális álmokat dédelgető tagállamok, vannak, akik az ellenkező irányba kívánnak menni. Remélem, hogy ez nem lesz gátja, akadálya a további eredményeknek. Köszönjük Vicky Fordnak, a GUE nevében Matthias asszony kap szót két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor a pénzügyi válság kitört, világvezetők nyilatkoztak arról, fogadkoztak, hogy szabályozni fogják a pénzügyi piacokat, drákoi rendelkezésekkel biztosítják majd, hogy ilyen helyzet többet ne alakulhasson ki. A GDP 26%-a volt szükséges Európában ahhoz, hogy megmentsük a bankrendszert, ez hat országnak a GDP-je, és még mindig nem tettünk eleget. Európában rendbe kell hozni a pénzügyeket, és még meg sem kezdtük ezt. A Bankunió projektje nagyon jó példa arra, hogy nem tudjuk betartani az ígéreteinket. A Bankunió terve megdőlt, nem tudtunk a pénzügyi ágazatra megfelelő szabályozási keretet alkotni az intézmények egyfajta szuperközponti banknak képzelik ezt el, amely magára venné a pénzügypolitikának, a monetáris politikának az összes funkcióját, illetve a bankfelügyeletnek, és gyakorlatilag a mandátumán kívüli feladatokat is magára vállalna. Nem demokratikus volna ez az intézmény, ráadásul óriási hatalommal rendelkezne. Lehet, hogy ezen a világon a legnagyobb hatalommal rendelkező, nem demokratikusan létrehozott intézmény. A szanálási alap kialakítása nagyszerű ötlet, de 8 év múlva lép csak életbe, 8 év alatt nagyon sok minden történhet még, lehet, hogy sokan majd meggondolják magukat. Igazából nem tudok bízni ebben az ígéretben. Egyetlen jó hír van ebben az egész csomagban, nevezetesen, hogy ez olyan reform, amire valóban szükség van, ahhoz, hogy Európát jó úton indítsuk el, de az a pénzügyi egész, rendszer egészét eh, újra kellene szabályozni. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Paska úr az FD nevében, egy percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr. Hazámban a banki ágazat eh, erős alapokon áll, és a bankunió miatt komoly problémákkal nézhetünk szembe. Külföldi bankok lányvállalatai uralják a banki piacot. Ezek független autonóm szervezetek, de mégis arra használják őket, hogy pénzt szivattyúzzanak ki az országból. És ezek a nagybankok megakadályozzák, hogy a likviditásuk külföldre kerüljön. Ez egyfajta rejtett terv arra, hogy a kisebb országokból elszikázzák a tőkét a anyavállalatok eredeti országába. Köszönöm szépen. Köszönöm. Sinclair asszony nincs itt, ezért tovább lépünk a többi felszólalóhoz. Volt már kollasszony két percben. Mikrofont kérnénk. Bel voorzitter. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mai nap történelmi a Gazdaság és Monetáris Unió történetében. A bank felügyeleti hatóság, illetve az EKB felügyelet mellett most már a problémás bankokat európai szinten lehet kezelni. Ez nagyon fontos a bizalom visszaállításához de ez fontos a bankok fontos szerepének visszaállításához, ez fontos ez a szerep a KKV-k, illetve az állampolgárok szempontjából is. A decemberi miniszteri tanács ülés végkövetkeztetése nem volt teljes mértékben kielégítő. A tartózkodások miatt nem minden tagállam kívánt részt venni ebben a rendszerben a megállapodással most viszont elérjük azt, hogy nem az adófizetők, hanem a részvényesek és a befektetők fogják megfizetni a nehézséggel küzdködő bankok költségeit. Ez nem csak Irországra, hanem francia, illetve német bankokra is vonatkozik. Sokkal felelősségesebben fognak szembenézni a kockázatokkal a bankok. Szeretném a kollégáimnak, de Bányi úrnak, illetve Jeroen Dijsselbloem úrnak, az euró csoportvezetőjének megköszönni azt, hogy lehetővé vált ez a megállapodás. Elnök asszony, európai parlamenti képviselőként, illetve frakció, alelnökeként ez az utolsó hozzászólásom. Nagyon büszke vagyok arra, amit elértünk a válság leküzdésére, a gazdaságrendítás, a six-pack, a two-pack, a megfelelő költségvetés, a versenyképesség erősítése, a pénzügyi szektor, szektorra vonatkozó jogszabályok, a bankunió. Ez azt jelenti, hogy a jó úton haladunk. Az eurózónába vetett hit visszatérhet. Ez nagyon fontos, viszont továbbra is nagyon magas a munkanélküliség. Ennek leküzdésére időre van szükség, de itt is majd megfordulnak a dolgok. Úgy gondolom, hogy ezek a dolgok nagyon fontosak a társadalmaink számára, hiszen így lehet majd gondoskodni a fiatalunk, fiatalok jövőjéről is. Köszönöm szépen. Grazie. Onorevole Sanchez. Um- Köszönöm szépen. Sánchez úr, másfél percben. Elnök asszony, a jelenlegi ciklus alatt eh, olyan jogszabályalkotási kezdeményezéseket fogadtunk el, amelyek a tökekövetelményekre vonatkoztak, illetve az európai pénzügyi felügyeletre. A válság megállítása érdekében, illetve a helytelezés újraindítása érdekében még tovább kell menni. A jelen irányelvnek a jóváhagyása az pénzügyi piacok harmonizálására, a betét biztosítási alap létrehozására. Fontos lépés annak érdekében, hogy az adófizetők és a betétesek érdekeit megvédjük, és garanciákat adjunk számukra. Ráadásul ez alapvető feltétele a bankunió működésének, amely megtörheti az ördögi kört a magán és állam adósság között, és javíthatja az eurózóna monetáris politikájának végrehajtását. Elégedett vagyok ezzel a lépéssel, és hogy létrejöhet egy egységes bankszanálási mechanizmus és alap, annak érdekében, hogy a szanálási alap létrejöjjön, az parlament, mint társjogalkotó nagyon fontos munkát kellett, hogy végezzen, Folytatni kell a strukturális reformot, és egységes mechanizmus kell létrehozni a betétek védelmére és a költségvetési biztonság megőrzése érdekében. Ehhez pénzügyi és költségvetési unióra van végső soron szükség. Grazie, onorevole Schmidt. Un minut. Köszönjük. Másfél percben Schmidt úr következik. Köszönöm, elnök asszony. A bankunió valószínűleg a legfontosabb szavazás, amelyet az egész parlamenti ciklusban eh, végzünk. Fontos európai bankfelügyeletet eh, valósítunk meg, illetve olyan stabilitási lapot és betét eh, garancia rendszert hozunk létre, ami nem az adófizetők pénzéből kerül finanszírozásra. mindig is azt tartottuk a legfontosabbnak, hogy az emberek bizalom hiányával valamit kezdjünk, hiszen sokan azt gondolták, hogy mondjuk a görögök majd kilépnek az eurózónából, aztán kiderült, hogy nem így van. Az embereknek látniuk kell, hogy válságban megacélozzuk akaratunkat, és az európai intézmények fel tudnak nőni a feladathoz. A 20-as évek óta ez a legnagyobb válság, és ebből is sikerül úgy tűnik kilábolnunk. Portugália is jó úton jár, eh, Írország is, az Európai Unió megmutatta, hogy nehéz időkben is igazán eh, cselekvőképes, ugyanakkor nem ért véget még a munka. Elnök asszony, hogy Svédország eh, nem lép be a bankunióba, szerintem ez nem jó senkinek, se a bankoknak, se a fogyasztóknak, és az unión belüli helyzetünket is gyengíti. Ha megengedi, akkor azzal zárom, hogy köszönetet mondjak a, a tanácsnak és a bizottságnak mindenki kiváló munkát végzett, és remélem, hogy Svédország is e, belép majd az euróövezetbe egy szép napon. Köszönöm. Honorable... Köszönjük Gigol Túr két percben. Frau President. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Biztos úr, kedves kollégák, a bankunió az egyik legnagyobb lépés Európa számára ebben a ciklusban. A szabályokat erősítettük, közös európai felügyelet van, közös szabályok vannak a szanálásra is. Ennek az az eredménye, hogy a jövőben már nem az adófizetők fogják megfizetni a költségeket, hanem a piacgazdaságnak kell majd itt kezeskednie. A munka ezzel még nem ért véget, két fontos elem még hiányzik. Hiányzik a pénzügyi piacok megadóztatása, a pénzügyi tranzakciós adót még mindig nem hajtottuk végre, és nincsen megoldás arra a problémára sem, hogy néhány bank olyan nagy, hogy a legjobb jogszabályokkal sem lehet majd őket szanálni. Az Európai Bizottság már egy óvatos javaslatot beterjesztett erre vonatkozólag, ezt meg kell vizsgálni majd. Mindemellett természetesen fennáll a kérdés, hogy mi lesz majd a parlament szerepe. Az új jogszabályok tekintetében az Európai Parlament hatékonyabb, európai és demokratikusabb modell szeretett volna, főként a szanálás kapcsán sikerült nagy lépéseket elérnünk, és ezért ezt elfogadhatjuk. Hozzá kell tennem azt, hogy a kormányközi megállapodás, amely párhuzamosan történt, az a tanács által történt jogsértés, és az európai közösségnek nem volt bátorsága arra, hogy fellépjen ezen jogsértés ellen. Az is aggaszt engem, hogy a pénzügyi bizottság ajtajai mögött megpróbálják a 27-es cikk második bekezdését a bank újratőkésítésről, ezt megpróbálják ismételten megváltoztatni, szétszedni, és úgy gondolom, hogy ezzel ellen tiltakozni kell, mert ezen a területen is nagyon fontos az, hogy legyen egyfajta kezeskedés. Grazie, onorevole Strejcsák. Köszönöm. Strejcsák úr, egy szót parancsoljon paní předsedající pane komisaři dámy a pánové dobrý den. köszönöm elnök asszony biztos úr miniszter úr hölgyeim és uraim igen én is úgy vélem hogy a bankokat büntetni kell igenis büntetni azért mert jobban bíztak azokban a kormányokban, amelyeknek évtizedik eh, adták a kölcsönöket, mint a cégeknek. Azt gondolták, hogy jobb, megtérülő, biztonságosabb kormányoknak kölcsönözni, nem a cégeknek. Mi lett ennek a végeredménye? Piaci összeomlás. Venezuela úr jól mondta, a bankuniónak szét kell választania a kormányzati államadóságot a bankoktól. Ugyanakkor ez nem működik, ugyanis a bankuniós javaslat, amely előttünk fekszik, automatikusan nem fogja racionális működésre kényszeríteni, nem fogják egyik pillanatról a másikra megreformálni azt, amit szinte lehetetlen megreformálni, épp ezért a bankunió nem a megfelelő megoldás ez ügyben. Grazie. Köszönjük. Suntis úr egy percre kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hat évvel ezelőtt azt láttuk, hogy összeomlott a kaszinó működési jellegű gazdasági rendszer, és ez érintett mindenkit. Akkor sikerült sok pénzt erre fordítani, annak ellenére, hogy ez olyan időszak volt, amikor nagyon nagy volt a munkanélküliség, és éveken keresztül megszorítást kellett alkalmazni Görögországban, más országokban és Ciprus, Olaszország, Spanyolország, Írország következtek soron. Görögországot gyakorlatilag feláldozták a banki nyereségek oltárán. És ebben a bizottság is közreműködött. A tanács, a bizottság, a központi bank és ennek a háznak a többsége is hozzájárult ehhez, hogy a bank rendszert így kisegítsék. A bankunió a zombi bankokat fogja megerősíteni, és azt a rendszert, amely továbbra is buborékokhoz és válságokhoz vezet majd. Köszönöm szépen. Köszönöm. Elmár úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Az előttünk álló javaslatok ma nem elégségesek az eurózóna számára, és nem megfelelőek az EU egésze számára. Bővebb betét garancia rendszer nélkül nincsen banki unió. A németek nyilván nem akarnak egy közös rendszert, mert akkor nekik kellene megfizetniük más országok, az eurózona más országainak, bankjainak a felelőtlenségét. London banki központ, és ők diktálják az előírásokat. Mindenféle banki szabályzatok jönnek létre az eurozóna megoldására, de ezek olyanok, mintha csak egy szépségtapasztra ragasztanánk a problémára. Az idősödő európai vezetők egy olyan projektet hoztak létre, amely az új generációkat lehetetlené teszi Dél-Európában. Elnök asszonyok már eleget szenvedtek, ideje, hogy az eurót úgy, ahogy van, megszüntessük. Uh, Mr. Elmar, there is a blue... Helmer úr, kékkártyás kérdést szeretnének önhöz intézni. Elfogadom. Helmer úr, hogyha ön úgy gondolja, hogy ezek a javaslatok annyira nem megfelelőek és elfogadhatatlanok, akkor az ön frakciója miért nem jelent meg egyetlen tárgyaláson sem? Több száz ilyen volt az elmúlt öt évben. Ha ilyen fontos önnek ez a kérdés, hiszen ez nagyon lényeges kérdés, a, a banki rendszer megszabályozásáról beszélünk. Miért vár a legutóbbi ülésig azzal, hogy halassa hangját egy ilyen fontos ügyben? Köszönöm. Well, thank you, Vicky. It's, uh, it's always good to hear from you. Köszönöm szépen, mindig uh, jó, Vicky, amikor a te hallodat hangom. Hallom. Amikor egy strukturális uh, kisebbségről beszélünk, mint az Európa, szkeptikus párt, amely ellenzi az Európai Unió projektjét, akkor persze nincsen erőforrásunk arra, hogy minden ügyet részletesen kövessünk, mert milyen fontos ügy is az. Nagyon örülök, hogy ma beszélhettem erről a kérdésről, és köszönöm a kérdést, Vikki. Grazie, onorevole Gozes. Due minuti. Köszönöm szépen, Gozes úr, két percben. Merci, madame le président. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, miniszter úr. Örülök annak, hogy megalapíthatom, hogy mint a többségünk pár eltérő hangtól eltekintve üdvözlik ezt az elért eredményt, és gratulálnak az Európai Bizottságnak ezért a kemény munkáért. A tanács parlament bizottság közös munkája valóban politikai szándékról tanúskodik, hogy hatékonyan is fel tudunk lépni a gazdasági kérdésekben. Sokan vettek részt ebben a munkában. Annak érdekében dolgoztunk, hogy még a parlamenti ciklus vége előtt lezárulhasson ez a jogalkotási dosszi, annak érdekében, hogy a gazdasági helyzet javítása ne szenvedjen további késedelmet. A bankfelügyelet, a bankszanálás, az egységes bankszanálási alap, illetve a betét garancia rendszer elengedhetetlen ehhez. A végcél az volt, hogy az európai polgárok újra bízanak a bankrendszerben, és hogy a bank csődök kockázatát csökkentsük. Nagyon fontos munkát végzett az Európai Parlament az ügyben, és azt hiszem megerősítettük ezt a pénzügyi rendszert, az új rendszer kockázatokat nagyrészt kiküszöböltük. Sikerült ráadásul felülkerekedni a véleménykülönbségeken az Európai Bankfelügyelet tekintetében, illetve a betét garancia rendszer közösségi szabályai tekintetében. A többségnek megvolt a szándéka arra, hogy a lehető legjobb kompromisszumot megtaláljuk, és ez a megoldás biztos úr nagy részt önnek köszönhető. Ezért köszönjük és gratulálunk még egyszer. Köszönjük Gozesz úrnak. Beres asszony kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Miniszter úr, biztos úr, kollégák, az Európai Unióban 25 millió munkanélküli van, miközben a bankok közpénzek, bankokra közpénzeket költünk, ez elfogadhatatlan. Elfogadunk most egy olyan új jogszabályi keretet, amely három pillérben és amely elengedhetetlen ahhoz, hogy működjön a bankpiac. Gunnar Höckmark úrnak mondom, hogy a nehéz helyzetbe kerülő bankok átalakítására vonatkozó szabályok tekintetében a cél egyértelmű volt, az, hogy ne az adófizetőknek kelljen elsőként a zsebükbe nyúlnia, hogyha bajba kerül egy európai bank. 2016. januárjától ez így is lesz. A hitelezők, a részvényesek, a tulajdonosok lesznek az elsők, akiknek ezt a cekket állniuk kell. Peter Simon úr jelentésével kapcsolatban a, a betétesek védelmének szabályait harmonizáljuk, még ha nem is egységes európai rendszert e, vezetünk be. Hét napon belül 100 ezer euróig kártalanítjuk a betéteseket, e, ami most már valóságá vált végül, de nem utolsó sorban Eliza Ferreira jelentésével kapcsolatban e, hónapokon keresztül harcolt ezért csak gratulálni tudok azért, hogy ilyen keményen védte a, a szocialista frakció érdekeit. Európai dimenziót mutat ez. Azt mutatja, hogy a tagállamok közötti különbségeket át lehet hidalni, hogy egy igazi bankunió jöjjön létre, ami lehetővé teszi azt, hogy a államháztartás és a bankok közötti ördögi kört megtörjük egyszer s mindenkorra, hogy a pénzek valóban a gazdasági növekedés helyreállítására fordítódhassanak. Ez szolgálja az emberek érdekeit, hogy a munkahelyteremtésre fordítsuk ezeket a beruházásokat, banki befektetéseket. Köszönöm. Köszönjük Beresz asszonynak, mondja az elnök. Klute úr, egy percre kap szót. Ja, jetzt. Danke, Frau... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném hangsúlyozni azt, hogy véleményem szerint a bankunió fontos lépés a helyes irányba. Egyértelmű szabályozásra van szükség a banki szektorban, megfelelően kell koordinálni a gazdasági rendszert, ezt már a válság elején is leszögeztük. Ugyanakkor van egy-két kritikus megjegyzésem is. A bankunió célját főként a szanállás célját abban határoztuk meg, hogy az állampolgárok számára megspóroljuk a költségeket, viszont az eszköz nem tudom, hogy elegendő lesz-e. Számos kételjem van ezzel kapcsolatban, lehet, hogy ezen majd még munkálkodni kell. Van még egy nagyon fontos kérdés, ez pedig a túlságosan nagy bankok kérdése. Ezzel az eszközzel ezt nem oldjuk meg. Úgy gondolom, hogy ez továbbra is majd nagy kihívás marad a következő ciklus számára. Remélem, hogy a következő jogakotási ciklusban sikerül majd kielégítő választ adni erre a problémára. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Ferber úr következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Büszkén mondhatjuk azt a ciklus végén, hogy amit 2009-ben ígértünk az állampolgároknak, vagyis azt, hogy stabil pénzügyi piacokat hozunk létre, pénzügyi rendszereket hozunk létre, és hogy ismételten bízhatnak a bankoknak, most ezt az feladatot jól teljesítettük. Sikerült elérnünk azt, hogy az európai fegyeleti struktúrák létrejöjjenek, sikerült elérnünk azt, hogy a szabályozás megfelelő, és így a G20 államok azon kötelezettségét, hogy semmilyen nem szabályozott terméket ne adjanak ki, ezt is teljesítettünk. Ezáltal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy maga a szektor viselje a saját kockázatait, és ne az adófizetők legyenek majd azok, akik a mentést végzik. Nagy sikernek tartom azt, amit elértünk ebben a ciklusban. Néhány szót szeretnék mondani a pénzügyi szabályozásról, mert erről vita nélkül fogunk szavazni, ami a Mifidet illeti. Másfél évig keményen tárgyaltunk számos tanácsi elnökséggel, a biztos úrral is rengeteget tárgyaltunk, úgy gondolom, hogy példaértékű az, amit elértünk. Ez nem csak az Európai Unió számára lehet érvényes, hanem néhány területen más gazdasági piacok számára is hasznos lehet. Köszönöm a jó együttműködést ebben a ciklusban. Köszönöm szépen. Grazie, onorevole Domenici. Köszönöm szépen, Domenici úr. Másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az utolsó ülése ennek a parlamenti ciklusnak Strasbourgban. Ezért úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy általános észrevételeimet elmondjam a banki és gazdasági javaslatokról, amelyeket megpróbálunk most végrehajtani. Elégedettek vagyunk, nem? Vagy igen. Van remény, ezt jelzi az, amit elmondtak a kollégáim, ezt nem fogom elismételni, de vannak még árnyoldala is ennek az ügynek. A szanálási mechanizmus és a betétgarancia <clears throat> pozitív megoldások az adófizetők védelmére, de döntéseket kell hozni, és csökkenteni kell a végrehajtásra szánt időszakot. Eddig még nem tudtuk különválasztani a bankok befektetési részlegeit és általános univerzális banki részlegeit. Ez már a következő ciklusra marad. Hiszen eddig csak segítettünk a bankoknak minél nagyobbra növekedni, és akár eladósodni is de most ellenőriznünk kell a banki vezetők munkásságát, és különbséget kell tenni a kis és nagy bankok között, megkülönböztetve a kis takarékszövetkezeti jellegű bankokat. A pénzügyi rendszer működését biztosítani kell, ez a közérdek. Ahogy Benjamin Franklin mondta, jobb a megelőzés, mint a gyógyítás. Köszönöm szépen. Podémata asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontosnak tartom, és szimbolikusnak, hogy, a, hogy ez a legutolsó plenáris ülésünk, és most fogadjuk el a bankuniónak ezt a fontos szabályozását. A szanálásra vonatkozólag és az egységes alapra vonatkozólag és az új felügyeleti rendszerrel együtt. Ez megalapozza azt az erőfeszítésünket, hogy az európai banki rendszer szétforgácsolódását megakadályozzuk. Az egészséges bankok egységes átlátható szabályokkal, ezek valóban szükséges lépések, és az is, hogy ne az adófizetőknek kelljen ennek a költségét megfizetnie, megfizetniük. nagy előrelépés ez, és nagyon örülök, hogy a görög elnökség hozzá tudott járulni a megállapodás létrehozásához. A banki uniónak van egy harmadik pillére is, erről sem szabad megfeledkezni, nagyon pontosan rámutattak már erre a kollégák, vagyis az egységes európai betétgarancia rendszer. Remélem, hogy Barnier biztos úr önnek is majd gratulálhatok a következő időszakban végzett munkájáért, és remélem, hogy a következő összetételű bizottság is megfelel majd az elvárásoknak. Köszönöm. Révolé Tyson. Köszönöm szépen, Tyson asszony következik másfél percre. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Ezen periód jogalkotási ciklus elején kigondolta volna azt, hogy egy igazi bankuniót tudunk majd véghez vinni, közös felügyeleti mechanizmussal, közös szanálási mechanizmussal és egy közös garanciával a betétesek számára. Ezt vállaltuk magunkra, és büszkék lehetünk a munkánkra. Az erőfeszítéseink, amelyek konkrét meg, megoldáshoz vezettek, azáltal, hogy egy ambiciózus viszont ö, elérhető ö, tervet hoztunk létre, ezzel értük ezt el. Az Európai Tanácsal, az Európai Bizottsággal, illetve Bárnyé biztos úrral sokkal többet értünk el, mint amennyit ö, gondolhattunk volna. Elnök asszony, büszkék lehetünk, büszkék lehetünk arra, hogy sikerrel leküzdöttük a túlzott nemzeti reflexeket, megpróbáltuk az őri köröket átszakítani, olyan rendszert hoztunk létre, amely nyitott az Európán kívüli országok számára is, és egy garanciát jelent ez a rendszer, hogyha bármi rosszul sülne el, akkor rövid idő alatt jogszerű szabályok alapján szanálni tudjuk a bankokat, anélkül, hogy az állampolgárnak kéne azt megfizetnie. Örülök annak, hogy ezeket az új szabályokat úgy tudjuk elérni, hogy a banki szektor azt végzi el, amit el kell végeznie, és így fenntartható munkahelyeket tudunk létrehozni ezáltal. Szeretnék köszönet mondani mindenki számára, aki együttműködött ebben. Ez egy olyan együttműködés volt, eh, amelyen létrehozhattuk ezeket az eredményeket, és eh, ezzel valóban erősek lehetünk a világban. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kárász úr következik két percre. Tisztelt biztos úr, tisztelt asszony, hölgyeim és uraim! Sikerült, sikerült tartani a szavunkat. A mai nappal egy mamut projektet zárunk le, amely a krízis leküzdését szolgálja. A következő európai integrációs lépést megtettük, és ez fontos biztosíték lesz az európai állampolgárok számára. A bankunió a mi biztosítékunk ahhoz, hogy az adófizetők a bankcsőd esetén nem kerülnek bajba. Európa bankjait így erősebbé tesszük, és ellenállóbbá a krízissel szemben. Az új tőkésítési előírás olyan szabályokat hoz létre, mely minden bank számára érvényes a közös felügyelet az LKB ennek során biztosítja azt, hogy mindenhol ezt egyformán alkalmazzák. Gyors reagálási eszközök vannak minden bank számára a bank inszolvencia kapcsán. Ugyanakkor biztonságot teremtünk a kisbefektetők számára azzal, hogy gyorsan visszafizetik 100 ezer euróig a pénzüket. A betétbiztosítási rendszer is kiépül. A bail-in bankcsőd esetén segíti majd a bankok szanálását. A központi célja az volt az erőfeszítésünknek, hogy ezt létrehozzuk. Nem szeretnénk most már adópénzeket felhasználni a rossz bankok megmentésére. Tisztelt biztos úr, a Bázel 3 kapcsán a kapóni szabályozásról is döntöttünk. Március 4-én ebben az évben megkaptuk az elegált jogi aktusokat is. Ezek a kockázat viselők azonosítását szolgálják. Mi jogalkotóként egyértelmű szabályokat hoztunk létre, azt követeljük, hogy a felügyeleti szervek és az Európai Bizottság is mindent megtegyen azért, hogy ezeket konzekvensen lehessen felhasználni. Ehhez az is tartozik, hogyha egy eh, bank szempontjából valaki kis eh, kockázatviselő, akkor itt ex ante értesítésre van szükség. Itt azonban egy kérdőjel van számunkra. Nem szeretnénk kiskapukat, nem akarunk semmilyen fajta kiskaput, azt akarjuk, hogy a bankaponi szabályozást szó szerint betartsák. Szeretnénk, hogyha egyértelműen erről beszámolnának, és ezt a kérdőjelet sikerülne kiradíroznunk. Grazie, onorevole Stol. Köszönöm, Stolojano úr másfél percre kap szót. Hát, Köszönöm. Elnök asszony, szeretnék gratulálni minden előadónak, aki aki e, ezen a bankuniós csomagon dolgozott. Emellett gratulálnék az Európai Bizottságnak, a tanácsnak, főként Bárnyi biztos úrnak, aki nagyon komoly erőfeszítéseket tett a siker érdekében aki, azok, akik még mindig nem hisznek abban, hogy az Európai Unió meg tudja oldani a saját problémáit, nos, őket emlékeztetném arra, ők, hogy a Schumann nyilatkozat, ami az Európai Unió kiinduló pontja volt, már azt kimondta, hogy egy egységes Európát nem egyik napról másikra lehet képíteni, hanem apró kis lépéseken keresztül, amelyek a de facto szolidaritást hozzák meg. Remélem, hogy az új európai eh, parlament elfogadja majd a néppárt azon javaslatát, hogy változtassunk az eh, Európai Unió működéséről szóló szerződésen annak érdekében, hogy megőrizzük az eddig elért eredményeket, és az egyek szorosabb unió irányába előreléphessünk. Köszönjük, másfél percre Fejó úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Ma az Európai Unió parlamentjének plenáris ülésén történelmi eseményt élhetünk át, hiszen a bankuniót megalapozó jogszabályok egyik legfontosabbikát sikerült elfogadnunk. Gratulálok ezért mindenkinek itt az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban, Bárné biztosnak, Barozó elnök úrnak. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki hozzájárult ehhez a sikerhez. 2009-ben az volt az egyik legnagyobb ígéretünk, hogy nem engedjük meg, hogy az adófizetők fizessék meg a banki ágazat nehézségeinek árát. Ma egyértelmű üzenetet közvetítünk, hogy ez az időszak elmúlt, új időszak kezdődik, az, a banki unió pozitív válasz erre a problémára. A vállalkozások életét is megkönnyíti ez, hiszen ők alacsonyabb kamatot kell majd, hogy fizessenek hiteleikért. De még mindig vannak kihívások előttünk. Meg kell védenünk a betéteseinket, megfelelő betétbiztosítási rendszerre van szükség, ez az egyik legnagyobb kihívás a következő parlamenti ciklus számára a választások után. Ez az én utolsó felszólalásom európai parlamenti képviselőként, de remélem, hogy biztosítani tudjuk hogy a következő ciklusban még erőteljesebb lépések történnek a betétesek védelmére. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak a munkájukért az elmúlt években, hiszen hozzájárultak ahhoz, hogy jelentősen javítsuk a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm. Hübner asszony, másfél percben. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Biztos úr, kollégák, én is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában, és lehetővé tették, hogy ez az két jogszabály megszülessen, eh, és az Európai Egység megvalósuljon. Köszönöm, hogy tovább eh, nem mélyítették tovább az euró, nem euró megosztottságot. Az bankszanálási mechanizmus eh, védi az európaiokat, az egységes európai bankszolási alap a tőkepiacokról tud pénzhez jutni, és méri, kompenzálja majd részben azt, hogy a nem euró tag államok a felügyeleti mechanizmushoz nem férnek hozzá. A diszkriminációmentességi záradék biztosítja azt, hogy a rendszeren kívüliek is egyenlő elbánásban részesülnek. Remélhetőleg az egységes alap gyors létrejötte, valóban megvalósul, és a demokratikus legitimációt is biztosítja, hiszen ezt is beépítettük a rendszerbe. Zárásképpen a betét garancia alappal kapcsolatban nagyon jól kiegyensúlyozott rendszer valósul meg. Szerintem a betét garancia rendszer és a szanálási rendszer stabilizálja az európai pénzpiacokat, amely tudjuk, hogy mennyire fontos előfeltétele a gazdasági növekedés újraindításának. Köszönöm. Köszönöm szépen, Langen úr következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a belső piaci biztosnak szeretném megköszönni az elmúlt öt éves munkáját, kitűnően végezte el ezt. Még emlékszek élénken arra, hogy McLeavy elődje, elődje McLeavy biztos úr még 2009 eh, ben úgy tett javaslatokat, hogy utána lóversenyre ment. Tehát köszönöm szépen ezt. Köszönöm azt, hogy különösképpen, ami a szanálási alapot illeti, itt másfajta jogalapot választottak, mint amit az Európai Parlament követett, ugyanis ez a bankszanálási alap nem fogja a régi eseteket megoldani, csak a jövőbelieket, és ezeket, a, tehát a régieket már nemzeti jog alapján kell alkalmazni. Legyen ez a Dexia, a, a Benelux államokban, a HID Németországban, vagy a, a Credit Agricole Franciaországban. Ezeket az eseteket a bankszanálási alap nem tudja megoldani, de örülök annak is, hogy a bankbetéteket most már egységesítik, de nem lesz majd európai szintű teljes harmonizálás, tehát nem az lesz, hogy ahol sokat spórolnak, majd nekik kell megfizetni a rosszabb helyzetben lévő országok gondjait. Az LKB megállapodott abban, hogy ezen felelősség vállalás előtt lefolytatja a stressztesztet. Én ezzel egyetértek. Grazie. E, ora, e... Köszönöm szépen. Most pedig a spontán felszólalások eh, következnek. Tizen jelentkeztek, mindannyiuknak megadom a lehetőséget, de kérem, hogy egy percnél ne beszéljenek hosszabban Lökenes asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gunnar Marian Korin kollégák, köszönöm szépen a munkátokat, és mindenkinek köszönöm ezt a kiváló munkát. Biztos úr, ön azt a szót használta, hogy ez egy nagyon vad válság volt, nagyon erőteljes válság, és hát igen, ilyen hatással volt a családokra, az Európai Unió egészére. Az ír kontextusban bizonyára emlékeznek, hogy az adófizetőink nagyon nagy csapást szenvedtek el. Megígértük, hogy ez többet nem fog előfordulni. 64 milliárd euró ez az összeg. A június 20 a június, 2012. júniusban hozott döntés, olyan döntés, ami valóban szükséges ahhoz, hogy ezt az ígéretet betartsuk. Köszönöm, biztos úr, a munkáját ezen etikáról, moralitásról beszélt. Ez nem az első alkalom. Köszönöm, hogy ilyen fogalmakat használt a banki ágazattal kapcsolatosan, és mindenkinek sok sikert kívánok, annak is, aki indul a választásokon, annak is, aki nem. Köszönöm szépen, Kelly úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan a kollégáim is elmondták, nagyon nagy nap ez az Európai Unió számára, mert öt év munkáját zárjuk le most, remélem, hogy bárnyi biztos úr is olyan megbizatást kap majd, amely jel hasznosíthatja tudását, hiszen ezzel is bizonyította e, a rátermettségét. A banki bónuszokat is korlátozták, ez nagyon fontos. Én e, még lejjebb szeretem volna szólni, de ez is már nagy eredmény. Megemlítették e, a bukáshoz túl nagy bankok fogalmát. Ezt kell biztosítani, hogy ezek ne legyenek túl nagyok ezek a bankok. Köszönöm szépen a felszólási lehetőséget. Köszönöm szépen, Plankovics úr! Köszönöm, elnök asszony! Először is Báni úrnak szeretnék gratulálni, és valóban tiszteletre méltó munkát végzett a válság során. Emellett köszönöm a két előadónk munkáját, ezzel a két jogszabályjal kiteljesíthetjük a bankuniót. Sokszor halljuk azt, hogy túl keveset, túl későn tesz az Európai Unió. Nos, most valóban eleget teszünk, hozzájárulhatunk a bankrendszer stabilitásához, és minimalizálhatjuk a költségeket az adófizetők számára amennyiben eh, egy bankintézet eh, fizetésképtelenné válik, és meg kell menteni. Ezzel az irányelvvel olyan döntéseket hozzunk, amelyel megerősítjük a védelmet és helyreállítjuk a pénzintézetekbe vetett bizalmat. Köszönöm. Köszönjük Plenkovics úrnak, Prendergast úr következik. Thank you, uh, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony Szeretnék köszönetet mondani Eliza a munkájáért, eltökéltségéért, elközelezettségéért, hogy megelőzze azt, hogy még egyszer előforduljanak olyan pénzügyi katasztrofák, mint 2008-ban. 64 milliárdnyi adófizetői pénzt emésztett tesz fel, majdnem 30%-a az összesített GDP-nek ez. Prudensebb európai banki rendszerre van szükség, erősebb banki felügyeletre és szigorúbb tőke előírásokra. Ezeket írja elő az új jogszabály. Ez a legfontosabb jogszabály, amit ebben a ciklusban elfogadott az Európai Parlament. Jobb lett volna, hogyha ez korábban megszületik, és a tagállamok tovább mehetnek a szabályozásban. A bail nagyon fontos eszköz abban, hogy maguk a banktulajdonosok viseljék a veszteségeket. Köszönöm szépen. Honorevole Manca. Manca, kolléga. Grazia. V roku 2006 európski szocialisti predložili... 2006-ban az európai szocialisták benyújtottak egy javaslatot arra, hogy legyen egy megoldás a rendszerszerű kockázatokra, viszont az euroszkeptikusok elutasították ezt a javaslatot, azt mondták, hogy majd a piac mindent megold. Hát nem így történt, és meg kellett menteni ezért a bankokat, mégpedig azáltal, akik nem okozták a problémákat. Persze szép a, a piacok ö, ö, szabálya, akkor, amikor a profitokat maguk osztják el a bankok, viszont a a veszteséget mindenkinek meg kellett fizetniük. Nos, a helyreállítás és szanálási alap célja az az, hogy garantálja a befetett, kisbefetettők pénzét, illetve azt, hogy megfelelő legyen itt a szabályozás. A bankok erkölcsi kockázatát el kell kerülni. A hitelezőknek kell viselni ezeket a kockázatokat, ez jobb lenne a saját bankaik szempontjából is. Papadopulo úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Ezen a héten Cipruson ünnepeljük a, a húsvétot, most pedig öt évre tekintünk itt vissza, öt év munkájára, hogy mit értünk el és mit nem. Persze a gazdasági válságban nehéz dolga van a döntéshozóknak, de azt hiszem, ha visszatekintünk, akkor főleg Ciprus szemszögéből nézve nem túl fényes a mérleg. A rendszer kockázat kérdését többen érintették előttem. Nos, annyit mondhatok, hogy ezek a javaslatok, amelyek majd jogszabályává válnak, ezek a jövőbe tekintenek. De mi van az olyan országokkal, mint az én hazám, Ciprus, ahol nagyon nehéz ö, időket éltünk, végig kellett járnunk minden stádiumát ennek a válságnak. Mi lesz velünk? Magunkra hagynak bennünket teljesen? Grazie, onorevole. Köszönjük. Tomasics. Képviselőasszony következik. Köszönöm szépen. Az európai pénzügyi ágazat stabilitása eh, elengedhetetlen a válsághoz, válságból való kilábaláshoz. Fontos, hogy eh, ne fordulsan az elő, hogy a felelőtlen bankok eh, megmentése az adófizetők pénzéből történjen. A kormányzatok is támogatták ezt a céltévesztett bankpolitikát, és az egész pénzágazat destabilizációját eh, hozta ez magával. Most azonban az új szabályok védik már a kisbetéteseket, az, eh, az adófizetőket, eh, ezért nagyon örülök annak, hogy ez a javaslat végre elfogadásra kerül. A bank szanálás így tehát nem az adófizetők pénzéből történik, majd ez mindig örvendetes. Köszönöm. Köszönjük. Vuljanics úr következik. Hvala, gospođo predsjednice. E, ovo je korak u dobro. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy lépést teszünk a jó irányba, ugyanakkor semmiképpen sem nevezném történelminek ezt a mai napot. Ez azért nem olyan óriási nagy dolog, hogy azt fizeti meg a kárt, elhárítást, aki a kárt okozta. A bankok felelőtlen hitelpolitikája vezetett a jelenlegi helyzethez, e- ehhez a válsághoz, így természetesnek tartom, hogy a bankok állják ennek a költségét, és nem azok az adófizetők, akik e, keserves munkával keresték meg a pénzüket. Nos, úgy érzem, hogy a bankrendszer helyzete továbbra sem teljesen megnyugtató, hiszen a mi pénzünkből ö, saját virtuális vagyonukat hozzák létre. Anélkül, hogy érdemi munkát végeznének. Azt reméljük, hogy a jövőben ez a parlament majd fellép az ilyen tendenciák ellen. Grazie. Köszönjük. Szalavrakosz úr következik pozitv Pozitív dolognak tartom, hogy Európai Uniós szinten kialaktjuk a kis befektetők számára a betétbiztosítási rendszert. És azt is, hogy ilyen hathatós erőfeszítéseket teszünk, de a válság árát nem az adófizetőknek kell megfizetniük, hanem a tulajdonosoknak és részvényeseknek. Ez a válság a felügyelet válsága is, de egy monetáris válság is. Erős az euró, ami hatással van sok EU-s tagállam versenyképességére. Az euróhelyzetét is meg kell vizsgálnunk, és nem szabad arról megfeledkezni, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban a dollár piacán. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, különösen Bárné biztos úrnak köszönöm erőfeszítéseit, hiszen nagyon nehéz dolga volt ebben az összetett ügyben. Köszönöm. Köszönöm, Morganti kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt halljuk, hogy a válság idején meg kell mentenünk a bankokat, különben ez hatással lesz az egész eh, gazdaságra, de most már olyan eh, ponthoz érkeztünk el, ahonnan nincs visszatérés, túl nagyok a bankok ahhoz, hogy megbukjanak, és adófizetői pénzeket kellett az elmúlt eh, években használni a megmentésükre. Ezen túl a hitelezők és a tulajdonosok állják a számlát. Eddig nem voltunk elég merészek ahhoz, hogy olyan intézkedéseket tegyünk, amelyek sokkal hasznosabbak lettek volna. Beszélek most a banki tevékenységek szétválasztásáról az Egyesült Államokban a 30-as években a Glass-Steagall törvény alapította ezt a megkülönböztetést meg vagyis a bankoknak a szokásos banki tevékenységre kell szorítkozniuk, a lakosság megtakarításait összegyűjtve és a gazdaságba befektetve. A spekulatív eszközök, a pénzügyi piacok spekulatív eszközének kezelése is megengedhető kell, hogy legyen, de nem a lakossági pénzekből és nem adófizetői pénzekkel biztosítva. Bárnyi úr, öné a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Hosszú út végéhez értünk, hosszú utat jártunk be együtt. Én szívesen végeztem, és elkötelezetten ezt a munkát, akár csak a 28 tagállami kormányzat az egységes belső piac stabilitása érdekében a, a a, a pénzpiacok és a, és a City, a londoni City e, szabályainak lefektetése érdekében. Eh, többen azt mondták, hogy túl későn. Nos, jobb későn, mint soha. Én, én úgy éreztem, hogy fontosabb először a három európai felügyeleti hatóságot megteremteni. Az ESMA, EIOPA, EBA eh, ez az a három hatóság, amelynek elő fel kell állnia, hogy meglegyenek azok az alappillérek, amire e, aztán felépíthetjük a bankuniót. Megvan a dolgoknak a maga sorja, rendje. Az világos, hogy az eurózóna stabilitása, az elmúlt öt évben láttuk, hogy ha stabil vagy instabil az eurózóna, akkor az Európai Unió egésze stabil vagy instabil. Ezért a Eliza Ferrer, Marian Thyssen, Sven Giegold munkája ezért olyan fontos, de Corin Wortman Cole is, aki a görög elnökség szerepét hangsúlyozta, illetve az Eurócsoport elnökének szerepét. Az Európai Központi Bankról se feledkezzünk meg ugyanakkor. Drági elnök úr és az alelnök úr eh, munkánélkül nem juthatunk volna el idáig. A szerkezet átalakítással kezdtük. A cél az volt, hogy ne az adófizetők eh, fizessék eh, meg az árát ezeknek a banki mentőprogramoknak, és a prudenciális eh, szabályok következtek annak érdekében, hogy a szolvenci szabályokat vezessük. Ott már Karasz ebben nagyon fontos szerepet játszott, 8300 bank amely működik az Európai Unióban, ezekre kellett ezeket az új szabályokat elfogadni, megfelelő bankfelügyelet működjön. A felelősséghez az első lépés az átláthatóság. Tehát az átláthatóság szabályait kellett megteremteni, ahhoz, hogy utána valóban a megfelelőségköket Ehm, szabályozzuk. A moralitásról, elkölcsről beszélni, akkor lehet, hogyha mögött megfelelő szabályok, jogszabályok vannak. Ott már Karasz pedig a tőkekövetelmény irányelv tekintetében a banki és pénzintézeti vezetők javadalmazásának szabályait is átalakítottuk. Az Econ szakbizottságban ott már Kárasz elmondta, és támogatom ebben az Európai Parlamentet, hogy a hatóságokat előzetesen kell tájékoztatni ezen szabályok alkalmazása tekintetében. Egy formális levélben is fogom erről tájékoztatni, ott már Kászt egyébként. Az emberek azt várták tőlünk és önöktől, hogy reagáljanak, válaszsal, megoldással szolgáljanak ezekre a problémákra. Nem lehet az, hogy mindent szabad a pénzvilágában. Ez nem működik. A pénzvilága, ahogy Gozesz úr elmondta, a reagazdaságot kell, hogy szolgálja, nem a saját érdekeit, nem saját magát. Ennek érdekében kemény munkát kellett végeztünk, ahogy azt mondtam, az állampolgárok, az adófizetők, akiket védeni kívántunk és akartunk, eh, ezt várták tőlünk. Az elmúlt négy évben jó néhány jogszabályt fogadtunk el, amelyek polgárközeliek, például a betét garancia, polgárbarát, a PRIPS beresz jelentés, a Klüte jelentés. A, a jelzálók kölcsön szabályok, a befektetők védelme, az olesmit jelentés, a pénzváltási, átváltási díjak és a, a, a fizetési szolgáltatások díjai. Ezek mind-mind az állampolgárokat védték, akik átláthatóságot vártak tőlünk, akik a manipuláció, akiket a manipulációtól kellett védenünk. Aztán elnök asszony ezen túl, túl menően ha még kapok két percet, akkor beszélnék arról, hogy ki mindenki vett részt ebben a munkában. Jean-Paul Gozes például a magántőke alapokban az árnyék bankrendszer, az elkadreú jelentés, a derivatívák elkadreú jelentés. Ez is nagyon fontos volt, hiszen 6000 milliárd euró forog ezeken a piacokon világszerte. A Philip Lambert jelentés, a Markus Ferbert jelentés pénzpiacokról, a piaci visszaélések, a banki manipulációk Ellen, Ellen McCarthy jelentésre gondolok itt, a Dominici jelentés, a USITS, Sven Gigo jelentés, az audit Sayed Karim, az ingatlanpiac, Swingburn asszony jelentése, a, a, a pénzügyi konglomerátumok, a Stolajan jelentés, és még két szövegről beszélnék, amelyek fontosak a pénz, belső piac szempontjából számomra, amelyek megkönnyítik a gazdasági növekedést, a tők Rambert Hübner jelentés a tőkepiaci kockázatokról, illetve az Európai Szociális Vállalkozási Alap, amely valóban munkahelyeket teremt, Sophie Okoni jelentés ezek azok a szövegek, azok a jogszabályok, azok a jelentések, amelyek nagyon fontosak voltak, ahol együtt dolgoztunk. Köszönöm a jogásznyelviszek munkáját és a tolmácsok munkáját, akiket sokszor megoldhatatlan feladat elé állítottunk az elmúlt években. Remélem, hogy minél többen visszatérnek ide az Európai Parlamentbe, és tovább folytatják majd a munkát. A Rotikraca jelentésre gondolok itt a hosszú távú finanszírozás. Sharon Bells, a bench, Balls jelentés, a, a benchmarkok ügyében, Baldassari jelentés, a pénzügyi jelentések témájában. A banki reform tekintetében tudom, hogy megkísérkeztek a javaslatok, de hát a horizontális szövegek, a bankszanálás, a betétgarancia, a bankfelügyelet, a banki tőkésítés, stresszteszt, ezeket el kellett fogadni, ezek azok a részletek, amelyek nélkül nem lehetett feltenni a pontot az íre. Elég az, hogyha ezeket elfogadjuk, ezeket a szöveket? Nem. Arra is szükség van, hogy ezeknek érvényt szerezzünk a, a 30 legnagyobb bank mérlege nagyobb, mint a, annak az országnak az ős GDP-je, ahol be vannak egyezve, ahol megtalálhatóak. Éppen ezért ez egy olyan rendszerkockázat, amelyre további megoldásokat kell találnunk. A strukturális reformokra tettünk éppen ezért javaslatot. Remélem, hogy minél több képviselőt újra választanak, és tövebb, tovább tudjuk folytatni a munkát, a meg, közösen megkezdett munkát mert nagyon fontos, hogy ez ne álljon meg. A legnagyobb bankok egész gazdaságra akkora hatással vannak, hogy ezt a kérdést nem lehet nyitva hagyni. Nos, ezek azok a szövegek, amelyeket együtt tárgyaltunk. Persze vannak apróbb javítások, amelyet eszközölni kell. A célunk az, hogy egyenlő versenyfeltételek legyenek, ez a híres level playing field elv. A, a, fontos, hogy a válságból kilábaljunk, hogy ez a válság ne folytatódjon, hogy ez ne fordulhasson újra elő. A G20-ak tekintetében is ezért dolgozunk. 41 eh, jelentésről beszéltem, ez az a munka, amit elvégeztünk az elmúlt években. Sokat tettünk, a, a, a, a szabályozás hiánya eh, az, eh, az volt igazából a baj. Az önszabályozás nem működik, persze van, amikor deregulációra van szükség, de most a pénzvilágában nem közös szabályokkal kell keretet adnunk a pénzpiacok működésének. Mindenki részt vett ebben a munkában, rengeteg jelentéstevő neve hangzott el. Én, én, én úgy, úgy érzem, hogy nem dőlhetünk hátra a jól végzett munka után, mert ennél több, még többet várnak tőlünk, nem ülhetünk a babérjainkon, újra kell indítani a gazdasági növekedést, a versenyképességet kell javítanunk, és elsősorban munkahelyeket kell teremtenünk. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig Venizelos miniszter úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. A görög pénzügyminiszter volt felelős egy nagyon fontos pillanatban az Európai Unióban, jó magam is részt vettem a vitákban, és biztosítottam önöket arról, hogy ami most történik a bankunióval kapcsolatban, a szanálási alappal kapcsolatban, ezek nagyon fontos történések, történelmi jelent, jelentőségű történések, hiszen így megszakítjuk a pénzügyi válság és eh, az általánosabb banki válság közötti kapcsolatot. Ezt mindenképpen meg kell szakítani. Vannak persze hibái a gazdasági pénzügyi rendszernek, nem egyszerű ezeket megoldani. Nagyon sokat kell még tenni a gazdasági monetáris unió kapcsán is. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy nem elegendő az, hogy közös felügyeleti rendszerrel rendelkezünk, nem elég az, hogy van egy közös szanálási rendszer, igazi közös mechanizmusra van szükség, az Európai Unió megvédése szempontjából és a különböző szabályokat harmonizálni kell. Az előttünk lévő dokumentum egy kísérlet arra, hogy nagyon fontos különbségeket leküzdjünk a tagállamok között. Strukturális különbségekről van szó itt a belső piacon pénzügyi szempontból a legfontosabb egyenlőtlenség az európai pénzügyi piacon a kamatoknál érezhető, ez nagy egyenlőtlenséget eredményez a tagállamok között. Hogyha 6-7 százalékkal több kamattal adnak hitelt, akkor az nagy különbözőséget eredményez, és ez ahhoz kötődik, hogy nincs igazi bankuniónk. A másik nagy egyenlőtlenség, amit láthatunk Görögországban, vagy máshol is, az az, hogy a betegeket kiveszik az egyik országból, és átveszik egy másikba. nem csak a kamatok miatt, hanem amiatt is, mert úgy gondolják, hogy a másik országban nagyobb biztonságban van a pénz. És pontosan ehhez kell a harmadik pillére a, ban- a bankuniónak a befektetési biztosítás. Fontos kérdésekről van tehát itt szó pont a választások előtt Egyértelművé kell tennünk azt, hogy szeretnénk elérni valamit a bankunió kapcsán az állampolgárok számára. Azon állampolgárok számára is, akik munkanélküliek. Persze kérdezhetik ők azt, hogy miért fontos az, hogy legyen egy közös felületi rendszer és egy szanálási rendszer. Most el kell magyarázni az állampolgároknak, hogy ezek nagyon fontos meghatározások, megelőző jellegű meghatározások, mert így lehet csak versenyképes a gazdaság, így virágozhat fel a gazdaság, így lehet közös alapokon, közös feltételek alapján versenyképesnek lenni. Csak így tudjuk elérni azt, amit szeretnénk. Így tudjuk elérni a szabályozást és a munkahelyek megteremtését is. Így lehet leküzdeni a munkanélküliséget. A bankunió nem csak a bankárokról szól, a pénzügyi termékekről, részvényekről, spekulációról, persze erről is szól, de végezetül ez főként a valós gazdaságról szól. Itt van Európának gondja, és ez érinti minden európai állampolgárt hiszen az európai állampolgárokat érintheti, érintheti a szegénység, a munkanélküliség. Tehát nagyon fontos az, hogy mindenről beszéljünk. Bárnyi biztos úr munkáját csodálom, illetve úgy vélem, hogy még tennünk kell lépéseket, a befektetési bankok között, illetve a kereskedelmi bankok között meg kell különböztetni. Nagyon fontos elmondani, hogy mit szeretnénk elérni a bankunióval. A bankok portfóliójának minőségét szeretnénk persze megvédeni, megőrizni, szeretnénk a hitelek minőségét megőrizni ehhez hoztuk létre a közös felületi rendszert, egészséges versenyhelyzetet fog ezt teremteni, amelyel sikerül majd megoldanunk a munkanélküliség kérdését is, hiszen mindez mögött az a gondolat húzódik meg, hogy a pénzügyi szférát kivették a, a, a valós gazdaságból, könnyen tettek szert profitra, és ez egy végtelen történetnek tűnt. Most már végre nyugodtan folytathatjuk a úgy gondolták, hogy nyugodtan folytathatják a munkát, és szuper profitokra tehetnek szert. Azonban ez így nem így van, láthattuk, hogy ez nem így történik. A bankok portfóliójának minőségének megőrzése 130 bankról van szó értékelni kell az államkötvényeket is, tehát felmerül az a kérdéskör is, hogy mi történik az államadósággal, az európai országok államadóságaival. Ugyanis itt nem csak a központi bankok, az európai stabilitási mechanizmus, amelyre itt szükségünk van. Ha megnézzük az európai banki rendszert, akkor biztosítani kell azt, hogyha valaki részt vesz az piacokon, akkor nem biztos, hogy ez megfelelő lehet a valós gazdaság számára. Ismerjük az ördögi kört, ezért van szükség egy szanálási perspektívre is, perspektívára is. Ezért nagyon fontos az, hogy beszéljünk az állampolgárokról, azon dolgokról, amelyek fontosak számukra. Tehát hangsúlyoznunk kell számukra azt, hogy itt nem absztrakt dolgokról van szó, nem pénzügyi tranzakciókról van szó, hanem a valós Európáról van szó. Grazie, ministro. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most Ökmark eh, úrnak adom meg a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Bárné biztos úrnak, Venizelos miniszter úrnak a görög elnökség részéről, illetve a korábbi litván elnökségnek is szeretnék köszönetet mondani, hiszen ők járultak ahhoz, hogy a parlament és a tanács között politikai megállapodás szülessen intenzív jogalkotási időszak eh, végét írjuk most és ezzel lefektetük az alapját az európai bankszabályozás jövőjének. Megpróbáltuk a megfelelő egyensúlyt kialakítani ebben a munkában. Az a gazdaság biztonságának megteremtése és az államháztartások kiegyensúlyozása között. A jövőben biztosítani kell, hogy a stabilitás hozzájárul a befektetésekhez, a munkahelyteremtéshez is, erre van a legnagyobb szükség. Most annak az alapjait vetettük meg, hogy a banki ágazat stabilabb legyen a Bélin eljáráson keresztül. Ez biztosítaná, hogy a következő válság esetleges kitörése esetén a rendszer stabilabban reagáljon azt is biztosítanunk kell, hogy egységes jogszabályaink legyenek nemzeti szintű felelősségvállalással, hitelességgel, biztosítandó azt, hogy meg tudjuk teremteni azt a gazdasági növekedést, amire Európának szüksége van. Gondolom senki nem gondolja, hogy az adófizetők megoldhatják ezt a problémát már, mint a banki ágazat problémáját. Hogyha valaki bankokba fektet be, akkor ugyanolyan kockázatot kell vállalnia, mint bármilyen más ágazatban. Nem szabad, hogy az állami ágazat oldja meg ennek a szektornak a problémáit. Tovább kell most lépnünk, köszönöm mindenkinek, aki felszólalt ma délelőtt a vitában. Az intézkedést úgy látom, széles támogatás övezi, most tovább kell lépnünk a beruházások, a foglalkoztatás területére, a növekedést kell megteremtenünk. Ennek a pénzügyi alapjait most fektetjük le, és büszke vagyok arra, hogy ebben részt veszünk. Köszönöm szépen két percben. Simon úr következik. President, sehr geehrter... Tisztelt elnök úr, tisztelt Bányi biztos úr, tisztelt Veneciolosz miniszter úr, kedves társ jelentő kollégáim, árnyékelentéstevő társaim, kedves kollégáim. Számomra kivételes megtiszteltetés az, hogy több évi vita után itt lezárhatom ezt a dokumentumot. Örülök annak, hogy kifejthettem a szociáldemokrata frakció álláspontját ezzel kapcsolatban. Ezt nem kívánom megismételni, de szeretnék egy jelzést küldeni a parlamenten kívülre is. Európában most ami különleges dolgot értünk el, amelyet már a szavazással fogunk véglegesíteni. Minden kritikai hang ellenére, amelyek nem fogadtak volna ránk egy centet sem, és akik nem hittek bennünk, ellenükre sikerült végrehajtanunk ezt a dolgot. A mai nappal a bankunió kiteljesítésével az adófizetőket, ahogy már korábban is mondtam, kivesszük a tűzvonalból, és hátrébb helyezzük őket. Így biztonságosabbak lesznek az államok is a banki válság idején. És ezzel elérjük azt is, hogy sokkal ritkábban és kontrolláltabban fordulhat elő majd banki válság is vagyis elvégeztük a házi feladatunkat. Sok még a fennmaradó munka, a következő generációk számára, a következő periódus számára van még munka, és azt kérem a bizottságtól is, hogy munkálkodjanak ezen tovább, de szerintem ma a legfontosabb üzenet az európai állampolgárok számára az az, hogy Európa ismételten bebizonyította, hogy pontosan a legmélyebb válság idején képes arra, hogy megerősödve kilábaljon a válságból, Pontosan a válságok vitték előre Európát, ugyanígy a gazdasági pénzügyi válság is előre vitte Európát. Ma lezárunk egy olyan projektet, amely nem csak az eurózóna, hanem a teljes Európai Unió számára nagyobb stabilitást fog eredményezni az állampolgárok számára is. Muchas gracias, señor Simon. Köszönöm szépen, Simon úr. Lezárom ezt a vitát. A szavazás ma 12 órakor lesz. Tovább lépünk a következő napi rendi pontra. Közös vita a termékbiztonságról és fogyasztóvédelemről. Három jelentést tárgyalunk meg ebben a témakörben. Sáldemóze asszony, Pitikánen asszony és